Jó napot kívánok, üdvözlök mindenkit! Üdvözlök mindenkit, aki itt van személyesen, illetve aki az interneten keresztül csatlakozik hozzánk. Few technical announcements. Today uh, we are... Technikai bejelentésekkel kezdenénk. Az interakció platformot fogjuk használni. Következő nyelveken áll rendelkezésre tolmácsás francia, német, görög, spanyol, portugál, magyar, lengyel, szlovén, litván és román pedig passzív módon használható. Csak az aktív résztvevők szólhatnak hozzá, akik kértek szót, spontán hozzászólás nem lesz lehetséges. Kérek mindenkit, hogy használjon fejhallgatót a hangminőség miatt, és nyomja meg a speak gombot teljes névvel csatlakozzanak az interakció platformon az üléshez. Kérünk a passzív résztvevőket kérjük, hogy hallgatóság üzemmódban csatlakozzanak az interakcióhoz, vagy a webstreamingen követhetik a mai ülésünket a megszokott módon. Ma egy jelentéstervezetről fogunk beszélni. Erős szociális Európa egy igazságos átállásért, ahogy azt önök is tudják, az Employment Szakbizottság, a Foglalkoztatás Ügyi Szociális Szakbizottság az egyik első szakbizottság, amely az új szavazási platformot használja, ez a többi szakbizottságban is használatra kerül. Egy erős szociális Európa az igazságos átélésért témában fogunk szavazni. A titkárságnak elképesztő ö, szoros idő, hat, határidők mellett kellett előkészítenie ezt a szavazást. Éjszakákat és hétvégéket átdolgozva készítették elő a mai szavazást, ezért kérek mindenkit, hogy ne felejtsék el a munka szervezése során, hogy milyen kevesen vannak a titkárságon, és tartsa mindenki tiszteletben a határidőket, ez arról kivételt nem tudunk adni, hiszen ez csak tovább nehezíti a kollégák munkáját. Hogyan működik a távszavazás? E-mailben mindenki megkapta a lépésenkénti iránymutatást a vonatkozóan, hogy hogyan lehet benyújtani a szavazatokat. Az első szavazás 1645-től 18.30-ig tart majd. Amikor megnyitom a szavazást, akkor egy e-mailt kapnak majd az amplevótkukac.europa.europa.eu címről, és ez csak 1830 ig fog működni ez a funkcionális mailbox. Online az IP vote tudnak szavazni, majd egy PDF-ben generálnak egy szavazatot, amit alá kell írniuk, be kell szkenelni, és az említett címre, tehát az Ample Vote Kukac Európa, Európa, EU címre kell eh, elküldeni 16.45 után, és legkésőbb 18.30-ig. Akinek technikai nehézséget támad, kérjük, hogy a MEP IT csapattal, technikai segítségnyújtó csapattal vegye fel a kapcsolatot. E-mailben fogjuk bejelenteni az első szavazási kör eredményét. A második szavazási kör holnap kerül megrendezésre, november 17-én kedden, tehát 11 óra 30-től 12-15-ig e-mailben fogjuk ennek a második körnek a kezdetét és végét is bejelenteni. Ugyanaz lesz a szavazási eljárás az IP Vote platformon, mint a mai nap során. Először is meg kell állapítanunk azt, hogy határozat képesek vagyunk-e az első szavazásra vonatkozóan. Hányan kapcsolódnak jelenleg az interakcióhoz? kérünk mindenkit, hogy nyomja meg, aki itt van velünk az interakción, hogy nyomja meg a szót kérek gombot. Yes, we are doing fine. Thank you very much. Úgy tűnik, hogy jól állunk. Tehát képesek vagyunk, a kvórum megvan. el is érkeztünk az ötös napi rendi ponthoz. Eszmecsere Michael O'Flahertyhez, az Európai Alapjogi Ügynökség vezetőjével, igazgatójával. A roma kisebbség, illetve a fogyatékkal élők, illetve az idősek helyzete a járvány helyzet során annak érdekében, hogy a vírus terjedését leállítsuk, illetve hogy ne terheljük túl az egészségügyi rendszereket, olyan intézkedéseket hoztunk meg Európában, amely az emberek alapvető jogaira is kihatással volt. Főként a mm, egyes kisebbségi csoportokat aránytalanul érintettek ezek az intézkedések. A különböző bentlakásos otthonokban vagy egészségügyi intézményekben lévők például meg kell, hogy szakítsák a kapcsolatot a családtagjaikkal, igaz ez az ide, öregek otthonára is, a fogyatékkal élőknek nyújtott szolgáltatások színvonala is esett, ezek is gyakran megszakadtak. A roma kisebbség is különösen ki volt téve a járványhelyzetnek, főként a lakatási helyzetük miatt. Szeretném Helena Dali biztos asszonyt is üdvözölni, aki, ha minden igaz, itt van velünk, és Michael Flaherty, a alapjogi ügynökség igazgatója szintén. Elsőként bevezetésképpen Dali asszonynak szeretnék szót adni három percre, és aztán O'Flaherty úrnak. Deli asszony, parancsoljon, ön az első. 3-5 percet kap. Köszönöm. Madame Dali, please press the speak button. Can you hear me? Yes, but we cannot see you. Halljuk, de nem látjuk. Kamerája be van kapcsolva? Igen, most látjuk. Köszönöm szépen, hogy meghívtak a mai neszmecsemére. Természetesen mindannyiunkra kihatással van ez a járvány az alapjogok biztosítása nagyon fontos prioritás az Európai Bizottság számára, az emberi méltóság tiszteletben tartása valóban alapvető értéke az Európai Uniónak. A cigány ellenesség, illetve a társadalmi kirekesztés sajnos módon a mai napig itt van közöttünk a szegregáltan élő, illetve a nagyon rossz körülmények között élő roma kisebbségeket a COVID-19 válság különösen rosszul érintette. Az egészségügyi ellátás a különböző higiéniai lehetőségekhez való hozzáférés hiánya ö, különösen kiszolgáltatott kiszolgáltatott tette őket. Egyes tagállamokban sajnálatos módon a roma kisebbséget közegészségügyi veszélyként állították be, megbélyegezték őket. Ennek véget kell vetni, nem szabad őket ilyen helyzetbe hozni. Éppen ezért október 7-én az Európai Bizottság egy nagyon erős és ambíciózus roma keretprogramot fogadott el. Ebben a célkitűzések az elkövetkezendő tíz évre megállapításra kerültek, és azt is, hogy hogyan kívánjuk ezeket elérni. A COVID-19 válságból hogyan lehet kilábalni, főként hogyan lehet megsegíteni a legkiszolgáltatottabb közösségeket, az egészségügy, a lakhatás kiemelt fontosságú területek, az ivóvízhez való hozzáférés a roma telepeken, illetve a 21. századhoz méltatlan körülmények között lakó romák helyzetének javítása célkitűzés. A fogyatékkal élők a következő olyan kisebbségi csoport, akik különösen hátrányos helyzetben élték meg ezt a járványhelyzetet. Megpróbáljuk meghallgatni az érdekvédelmi csoportokat, próbáljuk a szolgáltatásokat, nyújtókat és az, azok kedvezményezetjeit is segíteni. Az Európai Bizottság gyorsan reagált erre a válságra. Megpróbáltuk azt biztosítani, hogy a gyógyszerek ellátása akad, ne akadozzon, az uniós finanszírozás felhasználható arra például, hogy a fogyatékkal élők jogaira vonatkozó ENSZ egyezmény végrehajtását segítsék a tagállamok. A különböző beruházások és a segítségnyújtó szolgáltatások finanszírozása megengedett. Úgy érezzük, hogy ezeket a szolgáltatásokat Európa szerte javítani kell, de erre rávilágított a Covid-járvány is. Egy olyan stratégiára van szükség, amely a fogyatékkal élők helyzetét javítja. A Covid-járvány által sújtott közösségről beszélünk ugyanis, fontos, hogy az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés, például a, a preventív egészségügyi ellátáshoz való hozzáférést ők is megkapják. Modern Európában békeidőben ilyen helyzetet még nem tapasztaltunk, Európa egészét érintette, de mindenkit másképp. Éppen ezért az alapvető jogok sajnálatos módon korlátozásra kerültek. Az egészségügyhöz való hozzáférés korlátozása egyes csoportokat különösen nehezen érintett, hiszen állandó egészségügyi, orvosi figyelmet igénylő csoportok esetében ez nyilván különösen hátrányos. A 65 év felett élők fele ilyen vagy olyan fogyatékkal él. A COVID-19 járvány rámutatott azokra a hiányosságokra, amely az idősek, illetve a fogyatékkal élők két csoportjának közös metszetébe tartozók kiszolgáltatottságát mutatja. Ezért olyan fontos, hogy a közösségi alapú szolgáltatásokat elérhetővé tegyük az egyre idősödő Európában Tudjuk, hogy az egészségügyi szolgáltatások nyújtása a tagállamok hatáskörébe tartozik, ugyanakkor az európai szoci... jogok szociális, pil... szociális jogok pillére értelmében mindenkinek joga van tisztességes ellátáshoz, ezért a bizottság támogatja a tagállamokat finanszírozással, szakértőkkel, szakmai cseré, tapasztalat cserével. Fontos, hogy a fogyatékkal élők és az idősek különösen védve legyenek a vírusfertőzéstől, amíg is megfertőződnek, akkor különös figyelmet kell szentelni az ő ellátásuknak. Az alapjogi ügynökség sokat segített az olyan elfogadott az Euróma stratégiai keret előkészítésében. Most éppen ezért érdeklődve hallgatjuk O'Flaherty urat, aki majd beszámol arról, hogy a roma kisebbség helyzete hogyan áll Európában, és természetesen az önök véleményét képviselő urak és hölgyek is érdeklődve várom. Köszönöm. Madame Dali. Köszönöm szépen. Dali azt örülök, hogy láthatjuk Önt még akkor is, hogyha csak a képernyőn keresztül, most Offleherti urat fogjuk meghallgatni, az Európai Unió alapjogi ügynökségének az igazgatóját parancsoljon. 15 perce van. We have to wait a couple of minutes. Várnunk kell néhány percet, ugyanis elveszítettük az összeköttetést Flaherty úr, O'Flaherty úr hivatalával. I have to ask you for your patience because a türelmüket kell, hogy kérjem, ugyanis a technikusok most dolgoznak a kapcsolat helyreállításán, ugyanis egyelőre Offleherty úrral nincs kapcsolatunk. So unfortunately, uh, it Sajnos úgy látszik, hogy Hoflaherti urat nem tudjuk néhány perc alatt bekapcsolni az ülésre. Azt gondolom, hogy folytatnunk kell a munkát, ugyanis az időbeosztásunk miatt a tolmácsolást elveszítjük hamar. Én azt javaslom, hogy a napi rendünk hatos pontjára lépjünk át, viszont nem tudom, hogy a, hatos, a következő, a hetes napi rendi pont tárgyalásához szükséges kollégák itt vannak-e velünk. Remélem, hogy Dáli asszony még itt van velünk, és az első kérdéskörhöz Kósa úr is remélem már csatlakozott, ő kívánt kérdést feltenni, még nem csatlakozott. Angel úr és Maxeve asszony csatlakozott-e hozzánk? Zsemé asszony, Delapíze asszony, ő csatlakozott, Pereira asszony is csatlakozott. Úgyhogy úgy tűnik, hogy meg tudjuk próbálni ezzel, kedves kollégák. Nos, most kaptam az információt, hogy Offlaherty úr újra velünk van, jó a kapcsolat, kezdhetjük? Igen, akkor sok szeretettel köszöntöm Offlaherty úr, a foglalkoztatási bizottságban, ebben a nagyon érdekes témában cserélünk most ezt, eszmét az ön ügynökségével, átadom önnek a szót, 15 perce van a téma felvezetésére, illetve hogy a vizsgálatuk eredményét bemutassa. Köszönöm szépen. lehet urat kérjük, hogy a speak gombra legyen szíves kattintson rá. Köszönöm szépen, elnök asszony, elnézést kérek a technikai problémákért. Az alapjogi ügynökség nagyon szorosan figyelemmel kísérte a járvány jogokkal kapcsolatos aspektusait. Hat dossziét jelentettünk meg az alapjogokról, reakció a válságra a 27 tagállamban, és ahogy biztos asszony, illetve elnök asszony is elmondták, a járvány hatása nem egyforma az egyes tagállamokban, viszont aránytalanul érinti a kiszolgáltatott társadalmi csoportokat. Most három ilyen csoportra fogok kitérni, az idősek, a romák, illetve a fogyatékossággal élők. Tehát a roma közösség a legnagyobb ilyen kisebbség az Európai Unióban, 6 millió főről van szó, és jelentős bizonyítékok vannak arra, hogy még a COVID idején kívül is őket elszigetelés éri és diszkrimináció éri. Az elmúlt hetekben az alapjogi ügynökség véglegesítette az országszintű felméréseit, és így valamennyi tagállamról, tehát a 27 tagállamról képet kaptunk, az EU életében, történetében először került erre sor. És nagyon aggasztó, amit tapasztaltunk. A várható élettartam jelentősen alacsonyabb, mint a lakosság nagy részében. A szegénység, a diszkrimináció és a gyűlölet is különösen érinti ezt a társadalmi csoportot, és mindez a helyzet jelentősen súlyosbodott, ahogy biztos asszony is mondta, az elmúlt hónapokban a COVID-válság miatt. Nagyon sokan bizonytalan munkával rendelkeztek ebből a társadalmi csoportból, és elvesztették ezeket a munkahelyeket a járvány miatt akik elvesztették ezeket a munkahelyeket, mivel ilyen bizonytalan jellegű, nem állandó munkahelyekről volt szó, nem részesültek semmilyen fajta támogatásból, szociális támogatásból. Ehhez járul még a nem megfelelő lakhatási körülmények, a víz hiánya, áramellátás hiánya, egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés hiánya, a higiénia hiánya, és természetesen az iskolák bezárása is még súlyosabb problémákat okozott. Hogyan vehet részt valaki távoktatásban, ha nincsen internet kapcsolata otthon, sőt, egyáltalán számítógépes sincsen? És hogyan tudják ezek a szülők a gyermekeiknek az ebédet biztosítani, amikor az egyetlen egy étkezés az iskolában volt? A nemekre lebontva is érdemes az elemzést elvégezni, ugyanis kiderült most a vizsgálatokból, hogy a roma nők tapasztalata sokkal rosszabb volt, mint a roma férfiaké. A fogyatékossággal élőkre és az idősekre rátérve nagyon aggasztó tendenciákat figyeltünk meg. Több, többször kiderült már az, hogy bizonyos orvosi, egészségügyi ellátó központokban úgymond válogatják az embereket, az idősek nem kaptak lehetőséget, elutasították a kezelést az ő esetükben, más betegségekre a COVID betegek élveztek előnyt. És az otthonápolási szolgáltatások is nehezebben voltak elérhetők, a fogyatékossággal élők is nagyon-nagyon nehéz helyzetbe kerültek, és igen kevés figyelmet fordítottak rájuk. Még egy aggasztó tendencia az intézményekben élők esetében tapasztalt nehézségek, lehet, hogy erre egy kicsit több figyelmet fordítottak, de nem sikerült a megfelelő védelmet biztosítani a fertőzés elkerülésére, és ugyanakkor nagyon merev, szigorú szabályok voltak a látogatásokkal kapcsolatban, és ez nagyon sok ember további elszigeteltségéhez járult hozzá. Bizonyos országokban a néhány fogyatékossággal élő vagy idősek, idős személlyel kapcsolatban a kukunin kifejezést használták, nem hallgatták meg őket, elszigetelve hagyták őket, és természetesen a fogyatékossággal élő dolgozók még inkább diszkriminációt tapasztaltak az, az a kapcsolatban, hogy az ő biztonságukat is garantálják a munkahelyen. Tapasztaltunk azonban néhány előre lépést is, az életünk digitalizációjáról szeretnék szólni néhány szót. Ugye a digitalizáció eddig is zajlott, de most alapjogi szempontból nagyon erősen kidomborodott ez az aspektus a COVID miatt. A legtöbb figyelmet a kapcsolatok nyomon követése kapta, az úgynevezett contact tracing. A, az idősek, illetve a fogyatékossággal élők esetében a digitalizáció járt bizonyos előnyökkel. Például az úgynevezett távgyógyítás, vagy az online pszichológiai és egyéb támogatás, amely legalábbis néhány helyen sikeresen lebonyolódott. Persze ez feltételezi a hozzáférést a digitális eszközökhöz, illetve azt, hogy képes azt valaki használni. Persze vannak kihívások, és ezeket a kihívásokat ismertük korábbról is, de a válság miatt ezek megerősödtek. Ahogy említettem már, a roma gyermekek oktatásával kapcsolatban a hozzáféréssel voltak problémák. Ugye kell, hogy valaki rendelkezzen számítógéppel és megfelelő internet kapcsolattal. Voltak jó példák, ahol a berendezést is, illetve a kapcsolatot is ingyenesen biztosították, de ez nem volt jellemző valamennyi tagállamban az Európai Unióban. Aztán volt egy másik kihívás, ugye, a digitális készségek hiánya, hiszen ez nem volt meg mindenkinél. És a digitalizáció a COVID idején még egy újabb kihívással is jár, ez pedig a mesterséges intelligencia előítéletei, úgymond, az életkor vagy egyéb jellemzők alapján, ez diszkriminációhoz vezethet. De tekintsünk előre, mit tehetünk? Először is nagyon leszűkítve azt kell megjegyeznem, hogy itt vagyunk a válság közepén, tehát még nem látjuk a fényt az alagút végén, és ez azt jelenti, hogy erre nagyon oda kell figyelnünk, célzott támogatást kell nyújtanunk mind három társadalmi csoportnak, amelyek, akikről beszélünk. És a célzott támogatás azt jelenti, hogy szociális jóléti támogatást biztosítsunk például a roma közösségnek, hogy enyhítsük a szenvedésüket. Most, hogyha általánosságban tekintünk előre, akkor három területre szeretném felhívni a figyelmet. Ezek közül természetesen az első a szociális jogok pillére. El kell mélyíteni ennek a végrehajtását. és ez arra is vonatkozik, ahogy a bizottság végrehajtja a cselekvési tervet. És hogyha kérhetek valamit, akkor ezt kérném, hogy tegyük meg az összes lehetséges erőfeszítést arra, hogy ezt a pillért beépítsük a jogok érvényesítésébe. Ugye az Európai Alapjogi Karta már tartalmazza ezeket a jogokat, és az Európa Tanácsnak is megvannak az eszközei, de mindez önmagában még nem megfelelő a gyakorlatban, ennek a végrehajtása még nem megfelelő az Unióban. Ha ennek, a jó, ennek az oszlopnak, a szociális pillérnek jogalapú megközelítését hajtanánk végre, akkor előrébb tudnánk lépni, és lehetne egy kemény, átlátható elszámoltatást is végrehajtani. A második dolog, ami nagyon fontos, hogy az adatokat az adatgyűjtést javítani kell. Egyrészt, hogy valós időben meglegyenek az adataink, másrészt, hogy jó minőségű adataink legyenek, mindezt úgy, hogy a jogok tulajdonosa álljon a középpontban. Tehát ne arról beszéljünk, hogy jogokat biztosítunk a romáknak, az időseknek, a fogyatékossággal élőknek, hanem hogy őket bevonjuk a munkába, a projektekbe. Ez volt tehát az első rész, a második dolog pedig az, hogy az EU Róma stratégiai kereteket hogyan valósítjuk meg, amit a biztosasszony is említett. Ez egy új lehetőség arra, hogy valóban változtassunk a helyzeten és minden erőfeszítést meg kell tennünk annak érdekében, hogy tagállami szinten a falvak, a közösségek szintjén megvalósuljon ez, ahol a roma közösség él. És végül pedig hadd tegyek néhány javaslatot, a fogyatékossággal kapcsolatos Európai Uniós stratégiára. Az Európai Bizottságot kérném, hogy tegyen meg minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy garantálja, hogy ez az új stratégia tükrözi azokat a kötelezettségvállalásokat, amelyeket az EU vállalt, például az ENSZ egyezménnyel kapcsolatban, ugye az UNCPDR egyezménnyel kapcsolatban. És megint jogalapú megközelítésre van szükség, ezt, ahogy hangsúlyoztam az előbb is, most is hangsúlyoznám. És végül pedig, tisztelt képviselők, szeretnék mindenkit biztosítani afelől, hogy az alapjogi ügynökség továbbra is a közeljövőben is folytatja a munkáját. A COVID-dal kapcsolatos információs anyagokat továbbra is ki fogjuk adni, közép és hosszú távon pedig minőségi és mennyiségi szempontból is olyan adatokkal kívánunk önöknek szolgálni, amelyre szükségük van innovatív kutatási módszereket fogunk kidolgozni, például arról, hogy az élet digitalizációjának a hatását vizsgáljuk, például ezen társadalmi csoportokra nézve, akikkel önök is foglalkoznak, és a kapacitás kiépítésre kapacitás képítésről is. Köszönöm szépen, és még egyszer elnézést kérek a technikai hibákért. Köszönöm szépen Oflaherti úrnak, mindannyian az e-mailen megkaptuk a jelentést, a beszámolót az eredményekről, tehát az jelentésben szereplő adatokhoz hozzáférünk, és következhet az első kérdő, kérdés forduló. A bizottság tagjai következnek, és Rószász asszonyjal fogunk kezdeni a néppárt képviseletében. Minden kérdezőnek kettő perce van. Madam Ferragut, please. Press the speak button, please. Ah, hola. Ok. Bueno, en primer lugar, dar las gracias, presidente. Köszönöm. Először is uh, szeretnék köszönetet mondani az ügynökség igazgatójának és uh, a biztos asszonynak mindenek előtt arról fogok beszélni, hogy a COVID nagyon nagy szociális problémákat váltott ki, és sok esetben negatív kihatással járt a fogyatékkal élőkkel összefüggő összes kérdésre. A rutinok megszakadtak, és ez problémát jelent, különösen az idősek esetében, vagy a fogyatékkal élők esetében. Nagyon sokan nehezen tudtak hozzáférni az egészségügyi szolgáltatásokhoz, vagy nem fértek hozzá az információkhoz, vagy esetleg nem részesülhettek gyorsan kezelésben. Meg kell tehát vizsgálnunk, hogy hogyan lehet ezen nehézségeken felülkerekedni, az elszigeteltségi problémákat hogyan lehet javítani, és akár azon otthonok is, ahol az időseket ápolják, ott sokkal gyakrabb, gyakoribbak voltak a fertőzések. Az intézményekben való bentlakás sok esetben károkat okozott a sérülékeny személyek esetében. Az idős nők körében, illetve a nők körében sokkal több nemi erőszak esete merült fel fontosak, tehát a mutatók ezen jelenségek esetében. A jövőben ezen csoportoknak kell elsőbséget biztosítani, annak érdekében, hogy korrigálni lehessen ezeket a problémákat. Tanulnunk kell a COVID tanulságaiból. Használjuk tehát a digitalizációt esélyként. Igaza van az alapjogi ügynökség igazgatójának, meg kell vizsgálnunk, hogy a digitalizáció hogyan hatott ki a közösségeinkre, és hogyan lehet ezt esélyként megélni, például az iskolák esetében. lehetővé kell tenni az egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférést, és figyelembe kell venni azt a tényt, hogy a lockdown nem jelent elszigeteltséget. Oda kell figyelni arra, hogy a e két fog... Több mint három perc volt ez. Kérek mindenkit, hogy tartsa be a hozzászólási időt. Press the speak button, please. Najlepša hvala. Brglez úr. Gospodu Flahertiju za to, da ste z nami. Köszönöm Dali asszonynak, és köszönöm Flaherty úrnak, hogy jelen vannak. Az alapjogi ügynökség fontos szerepet játszott, és ez megmutatja, hogy hogyan hatott ki a COVID-19 az emberi jogokra, különösen romák, az idősek esetében, akik már a pandémia előtt szociálisan kirekesztettek voltak, és a vírusnak való kitettségük is erőteljesebb volt a romák és az idősek esetében az intézkedések szigorúbbak voltak, és később helyezték őket hatályba, mint a társadalom többi része esetében. Az első hullámnál az infekciós ráta az otthonokban magasabb volt, és itt vannak most a nemzeti stratégiák a roma integrációt illetően, Ugyanakkor aggaszt minket, hogy a COVID-nak milyen kihatása van a romákra. Az ő esetükben magasabb a kockázati tényező, a szegénység, az egészséges ivóvíz, a megfelelő infrastruktúra hiánya, az internethez való hozzáféréshez való hiánya miatt, emiatt a fiatalok képzése, oktatása is veszélyeztetve van. Ezen kívül itt van egy új dimenzió, a cigány ellenesség az első hullámnál mutatkozott ez meg, és ez megmutatja, hogy mennyi munka vár még ránk a megkülönböztetés elleni küzdelemnél, ezen sérülékeny csoport esetében a nemzedékek között is nagyobb szolidaritásra van szükség. Most a második hullámnál tartunk, a tagállamok várták ezt, aztán kérdés az, hogy a tagállamok vajon jobban felkészültek a második hullámra. Aztán itt láthatjuk az alapjogok korlátozását, de azt is, hogy egyes tagállamok bevált gyakorlatokat alakítottak ki. Minutes. Thank you, uh, dear chair. Köszönöm szépen, elnök asszony. Flaherty igazgató úr, Dali biztos asszony. Nem voltunk felkészülve erre a járványra, de legtöbb országban, tagállamban a szociális védőhálóra támaszkodhatunk. A roma kisebbség azonban a társadalom perifériáján egyébként is nagyon rossz körülmények között él. A társadalmi kirekesztés igazi kudarcának mondhatjuk Európában élő roma kisebbségeket. Vannak olyan tagállamok, ahol őket bűnbakként jelölték meg, akik terjesztik, terjesztik a vírust. Elképesztő megbélyegzés ez a 21. században. Az oktatás, a lakhatás, az egészségügyi ellátás helyzetéből a roma kisebbségek állnak a legrosszabban és a helyzetük csak tovább romlott a járványhelyzet alatt. A tagállamoknak nem volt idejük, és sokaknak kedvük sem arra, hogy kifejezetten foglalkozzanak a roma kisebbség helyzetével. Ezért O'Flaherty úrtól kérdezem, mik a konkrét javaslataik az európai döntéshozók számára, hogyan tudjuk a romák jogait jobban védeni ebben a nehéz helyzetben. Egy stratégiát készítettünk a bizottsággal működve. Mit várnak tőlünk a konkrét tettek tekintetében, mit tehet az Európai Parlament hogy javítsa a, hely, romák helyzetét. A fogyatékkal élők és főként az intézményben élő idősek helyzete Jordán tagállamban igazi rémálommá vált. Itt a nyakunkon a második hullám. Milyen javaslataik vannak, milyen megoldásokat tudnak javasolni annak érdekében, hogy a fogyatékkal élőket és az időseket jobban megóvjuk a vírustól? Mik a bevált gyakorlatok, amiket megosztanának velünk és a többi tagállammal? Köszönöm. Köszönjük szépen. Bilde asszony az ID nevében. Két percben. Merci, madame. Köszönöm, elnök asszony. Néhány hónapja az itt elhangzott beszédek az egészségi válságra utalnak, amit átélünk, csak ismitegetjük, amit tudunk már, anélkül, hogy tudnánk, hogy mihez hasonlít majd a jövő világa. Ami viszont újdonság az az, hogy az Európai Unió profitál ebből a válságból, hogy olyan témákat napirendre helyezzen, amiket a polgárok elutasítanak egyébként. Most például az idősekről beszélünk, a fogyatékkal élőkről, akár a romákról is, ugyanakkor a bevándorlókról nem. Mi van ezen témák között? Milyen kapcsolat? Semmi. Ez egy botrányos kísérlet arra, hogy mindezt egy blogba helyezzük. Az EU nem veszít el egyetlen alkalmat se, hogy erkölcsi tanulságot hangoztasson ezen csoportokról, amelyek sérülékenyek, és ez most már lehetővé teszi, hogy az európai polgárokra olyan dolgokat kényszerítsenek, amiket nem akarnak. Én nem szeretem ezt a zsarolást, nem lehet ugyanúgy kezelni azokat a franciákat, akik egész életükben dolgoztak és elszenvedik ezen válság kihatásait, mint a menedékkérőket, akik gyakran gazdasági menekültek, akiknek nincs joguk a Franciaország területén maradni. Aztán a fogyatékkal élőket illetően, akiknek különleges segítségre van szükségük, nem lehet több tízezer romával egyenrangúnak tekinteni, akiknek nincs keresnivelőjük Franciaországban. Vannak például olyanok, akik Romániából érkeztek, amely EU-s tagállam. Ezek egyesek politikai menekültnek állítják be magukat, nem ez a helyzet. Aztán ott van a rengeteg hajléktalan, 300 ezeren vannak Franciaországban, az EBPR alapítvány szerint. Szerintem minden ország a saját lakosságáért felelős, mindenkinek saját sérülékeny polgáraival kell foglalkoznia. A válság kiadásai szörnyűek, foglalkozunk tehát a saját polgárainkkal, mielőtt a többiekkel foglalkoznánk. Ez tehát a franciák joga. Köszönöm. Thank you. Now we'll hear from Mr. Romeo Franz from the Greens. Köszönjük Ramon Franz a zöldek nevében a következő hozzászólónk. Guten Abend. Mindenkit üdvözlök, kedves kollégák! Nagyon örülök, hogy itt lehetek, és köszönöm Dali biztos asszonynak és Oflaherty úrnak, hogy jelen vannak. Szeretnék rámutatni arra, hogy szeptemberben beadtunk egy állásfoglalást, 545 igen szavazat érkezett erre, amely pontosan azt a helyzetet írta le, amiről most itt az eszmecsere zajlik. Azaz a COVID válság által kiváltott helyzet Európában, különösen a roma hátterű emberek esetében. Fogalmazzunk konkrétan a, különösen az elszigetelt csoportok, főként a romák helyzete nem újdonság. Ez egy olyan helyzet, amely már évszázadok óta fennáll a cigány ellenesség, a rasszizmus egyik legerősebb formája, amely Európában létezik. És itt a cigány egy olyan dolog, amelyet az államok nem ismernek el, és alig küzdenek ellene. Örülök, hogy a parlament túlnyomó többséggel elfogadta ezt az állásfoglalást, ez nagyon fontos számomra, és az is fontos, hogy Dali biztos asszonya jó az együttműködésem, mert itt Valóban pragmatikus módon kell megoldanunk ezt a problémát, és ehhez kötelező jellegre van szükség. Köteleznünk kell a tagállamokat arra, hogy a cigány és a megkülönböztetést leküzdjék, ez eddig nem volt kötelező jellegű. A romák egyenrangú félként akarnak bevonódni a megoldási koncepciókba, sajnos ez még nem így van. Általában paternalisztikus szemlélet uralkodik, és ezért az a, ezek a megoldások nem fenntarthatóak. Ezen dolgoknak valóban meg kell most történniük, és el kell érnünk, hogy a következő évben, 2021-ben valóban egy jogszabály születik, egy egyenrangúsági jogszabály, amely ezt a problémát hatékonyan leküzdi, és az egyenragú részvételt helyreállítja, mert ebből majd a teljes társadalom profitál. És az előttem szólóra reagálva elmondanom, hogy pontosan ez az oka, ami miatt ezt a helyzetet nem tudjuk leküzdeni, mert mi illet, felelősek vagyunk más európaikért, európaiként. Nem lehet mindegy számunkra, és itt az elnök félbeszakítja a hozzászólót. Okay, now the floor goes to me. I have to say this is a little bit uh, frustrating for me, because for... Én kapok most szót, frusztráló, hiszen évek óta beszélünk arról, hogy a romák, a kisebbségek, a fogyatékkal élők, az idősek perifériára szorulnak, jó néhány tagállamban diszkriminációtól szenvednek. Évek óta dolgozunk stratégiákon, keretprogramokon, rengeteg határozatot hoztunk, és hogyha mégis menjünk a roma telepekre, akkor láthatjuk, hogy a helyzetük nem változott, nem javult, ez az igazság. Tehát a nagy szavak úgy tűnik a stratégiákban fabatkát sem érnek. Meg kell találni az eszközét annak, hogy a tagállamokat rászorítsuk arra, hogy valódi érdemben segítő szakpolitikákat fogadjanak el és hajtsanak végre. A Covid-járvány alatt még tovább romlott a kisebbségek helyzet. Ezért O'Flaherty úrhoz fordulva a kérdésem, mi a csodaszer? Mi vel lehet rávenni a tagállamokat arra, hogy végre valahára komolyan vegyék ezt a kérdést, és valóban tegyenek valamit annak érdekében, hogy ezen kiszolgáltatott társadalmi csoportok helyzete javuljon. Arra gondoltam, hogy talán az érintett csoportokat célzó szakpolitikákat a jogállamisági mechanizmusba kellene beépíteni, mert a társadalom csak annyira erős, amennyire a társadalom leggyengébb csoportja erős. Azt hiszem ezzel mindannyian egyetértünk. Most pedig következik a GOE eh, nevében Pál asszony. Két perce van. Madam Paula, please uh, press the speak button. Okay, ahora. Sí, decía que muchas gracias. Köszönöm szépen. Köszönöm ezeket a hozzászólásokat. Azt hiszem, hogy elég világos se vált ezen elmúlt hónapok során, hogy a pandémia nem sújtott mindenkit egyformán. Tehát interszekcionális megközelítést kell alkalmaznunk a roma származású embereket erőteljesebben sújtotta a világjárvány, mint másokat aránytalanul erősebben. És már ezt megelőzően is bizonytalan munkakörülmények között dolgoztak, nem hivatalos munkáik voltak, most ezeket is elveszítették. És ez megnehezítette a az állami támogatásokhoz való hozzáférést is. Nagyon sok gyermek nem fért hozzá az oktatáshoz, infrastruktúra hiányában. Különösen a nők szenvedték el a világjárvány következményeit, azért is, mert másokat gondoztak esetleg a családban. Aztán voltak egyfajta szelektív lockdownok, például Szlovákiában, Bulgáriában, Romániában, Magyarországon a romákkal szemben egyesek most a helyreállítási alaphoz akarnak folyamodni, ugyanakkor nem óhatják tiszteletben tartani ezen személyek alapvető jogait, és idegen gyűlöletet, rasszizmust, nőgyűlöletet szítanak. Az egészséghez való jogot meg kell védeni, a tagállamoknak többet kell tenniük, a stratégiai keretben foglalt célok elérése érdekében. Mit gondol az igazgató úr ezen kérdésekről? Mi a véleménye? From Mr. O'Flaherty, the, the answers to our questions. O'Flaherty úrhoz forduló sajnálatos módon csak 5 percet tudok adni arra, hogy az összes kérdésre válaszoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Megpróbálom a tőlem telhető legjobb módon rövidre fogni. Többen kérdezték, hogy ha nem bárja, akkor csoportokba szedem a kérdéseket. Tehát nagyon komoly és aggasztó a romák eh, helyzete, sőt, legtöbb tagállamban romlott a Covid járványa alatt. Az oktatás és egészségügyi témákkal kapcsolatban próbáltunk ilyen közvetítőket, ilyen mediátorokat a rendelkezésükre bo- bocsájtani. is jók a kapcsolatok, ezért azt javasoljuk, hogy ezt a folytassák, ezt a kísérleti programot. A Covid után remélhetőleg ez majd folytatódik. A tagállami szinten és a helyi szinten is rengeteget tanultak a szakpolitika forma, formálók. Például az iskolai étkeztetés során, vagy bevezetésével folytatják például azt a programot, még úgy is, hogy az iskolák maguk bezártak. Ez valóban biztató. A is napközi is ellátás lehetőség nagyon fontos például a dolgozó nők számára, ennek a megoldása sokat segíthet. A roma kérdéstől kiindulva elmondhatjuk, hogy az intézményi ellátás javult, a higiéniai körülmények javultak jó néhány helyen. Ugyanakkor Még egy dolgot el kell mondanom. Az elmúlt hónapok során mi az alapjogi ügynökségnél ö, nagy örömmel láttuk azt, hogy több területen, nem csak az, az említett három kisebbségi csoportra vonatkozóan, hanem általában a parlamentek, a bíróságok, az emberi jogi aktivisták és intézmények rengeteget tettek annak érdekében, hogy humánusabb az emberek jogait tiszt, nagyobb mértékben tiszteletben tartó intézkedések szülessen. Az elnök azt mondja, kérdezte, hogy milyen csoda módszer tudok, vannak dolgok, amiket egész egyszerűen jobban kell tenni. Az Európai Bizottság új roma stratégiája nem olyan, mint a korábbi stratégiák. Rengeteget tanultunk az évek alatt, éppen ezért ennek végrehajtását mindenképpen teljes messzességgel támogatjuk. Mit jelentene ez a gyakorlatban? Mit tanultunk az előző stratégiából? Az első az az, hogy go local, mindig a helyi szintre kell helyezni a hangsúlyt az egyen megoldások nem működnek. Az adott kis település vagy az adott roma telep sajátosságait kell figyelembe venni. A második, a Go Local, tehát a helyi megoldások, mert fontos, hogy a romák bevonásával lehetünk csak sikeresek. Hogyha nem vonjuk be őket ezekbe a programokba, akkor azok kudarcot vallanak. Erre ezer példát láthatunk, ezt már megtanultuk. A harmadik, fel kell ismerni azt, hogy itt az igazán fő probléma nem a romákkal van, hanem a társadalommal. Tehát a roma kisebbség helyzetének javítása egyben a diszkriminatív tendenciák csökkentését is kell, hogy célozza az a, a nagyobb társadalomban, hogyha a rasszizmust és a kisebbségekkel szembeni diszkriminációra való hajlamot nem csökkentjük a társadalom egészében, akkor bizony nem járhatunk sikerrel. Fontos, hogy elszámoltassuk az intézményeket, a hivatalokat és az egyéneket. Nem csak anyagi szintű elszámoltatásra gondolok itt, hanem például a romákkal szembeni gyűlöletbeszéddel élőket a jog eszközével is el kell számoltatni, bíróság elé kell állítani. Különbséget tettek az állampolgárok és mások között. Amikor az állampolgárokról beszélünk, akkor lefejtsük, hogy a romák is ugyanolyan állampolgárok, mint bármelyikünk nem lehet tehát róluk és rólunk beszélni. Az alapjogok függetlenek attól, hogy az ember milyen nemű, vagy milyen társadalmi csoporthoz tartozik, vagy milyen útlevele van, mindenkire egyformán vonatkoznak. Ugyanúgy ez igaz például az idősek otthonában élő szülőkre, nagyszülőkre, akik ugyanolyan kiszolgáltatottak adott esetben, mint a roma kisebbség. A társadalom minden tagját meg megilletnek ezek az alapvető jogok, amikről beszélünk. Mr. Flaherty, now will... Köszönöm szépen, O'Flaherty úr. Most a kérdések második fordulója következik. Ismét mondom a kérdezőknek, hogy ebben a fordulóban csak egy percük lesz. Antonius Manders kezdi a néppárt képviseletében. Thank you, Chair. Uh... Köszönöm szépen, elnök asszony, remélem hallanak. Ofleherty úrnak szeretnék egy kérdést feltenni. Ahogy beszámolta, nagyon komoly szegénységet tártak fel az idősek körében. Mit tehetünk hogy ezt elkerüljük, és hogy vissza tudjuk hozni ezeket az embereket a társadalomba. Tehát nem egy zöld könyvre várunk, és gyönyörű szavakra, hanem gyakorlati, hétköznapi segítségre. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy ennyire röviden fogalmazott, most pedig a szocialista frakció képviseletében Eszre Ferrandis asszony következik. Please press the speak button. Kérjük, hogy nyomja meg a speak gombot. Igen, köszönöm szépen. Először is köszönetet mondok az alapvető jogi ügynökség igazgatójának, hogy elvégezte ezt a tájékoztató munkát. Az idős személyek, a fogyatékkal élők, illetve azok, akik segítenek nekik, ők azok, akik eh, hát legjobban sújtott a válság az ápolóközpontok drámai ö, dolgokon mentek át sok országban. Megpróbáltunk ö, ö, javítani a helyzeten. Szeretnék rámutatni egy keret irányelv sürgető jellegére, amely a hosszú távú ápolással foglalkozik, és amely orvosi szolgáltatásokról szól, ugyanakkor pszichológiai és szociális szolgáltatásokról is alternatív programokkal együtt, amelyek az intézménybe kerüléshez képest nyújtanak alternatívet. Kérdezem tehát az ünnökségtől, hogy tud-e adatokkal szolgálni azon országokat illetően, ahol integrált ápolási modellek működnek, hogy ennek vannak-e kedvező kihatásai az idős személyek egészségére és aztán el kell fogadni jogszabályokat az egyenlő bánásmódról, az életkortól, származástól és a többitől függetlenül. Nem csupán az nem csupán a kezelést, hanem az ápolást, a gondozást is be kell foglalni. Ezen jogokat mindenkinek garantálni kell, nem csak az állampolgároknak, mert ezek társadalmunk pilléreit jelentik. Gracias. Kányász kap Köszönöm, elnök asszony, köszönöm az igazgató úrnak és a biztos asszonynak az Európai Unió alapjogi kartájában a 25. cikk szól az idős személyek jogairól, az emberhez méltó és független élet viterről. Azonban a jellegi helyzetben megállapíthatjuk, hogy az idős személyek méltatlan kezelésben részesültek, jogaik sérültek, méltóságuk sérült. Ez mindenhol előfordult Európában, és ez önmagunkkal való szembenézésre kényszerít minket milyen helyzeteket élnek meg az idős személyek a mindennapokban, ilyen súlyos helyzetben. Azt hiszem, hogy túl kell lépnünk a jelentéseken, a nyilatkozatokon. Meg kell értenünk, hogy az időseink különlegesen sérülékeny csoportot képeznek, akik különlegesen függenek azon intézkedésektől, amelyek a védelmüket kellene, hogy szolgálják. Persze vannak jogaik, létezik az alapjogi karta, de fontos lenne az idős személyek jogaival foglalkozó kártát megalkotni. Egy erős jelzést kell küldeni az idős személyek felé, azt illetően, hogy nem engedjük meg, hogy jogaikat vagy emberi méltóságukat a jövőben lábbal tiporják. Köszönöm. Romeo Franz, Mr. Franz, please be brief. You have one... Romeo Franz úr, következik, kérem legyen rövid, csak egy perce van. Köszönöm. Flaherty úr, köszönöm önnek szolgáltak egy örvendetes információval. A REFIT, a regionális támogatás, illetve részvétel, ez pontosan ezzel a problémával foglalkozik, és egyes német városokban ez már zajlik. Önnek is elküldöm majd az erre szolgál, erről szóló információkat, Dali biztos asszony. A parlament kijelentette, hogy kötelező jelleget óhajtunk, a bizottság legyen bátor, és ezt hajtsa végre. Ha ez működik, ha jövő évben ezt meg tudjuk lépni, akkor ezen a helyzeten változtatni tudunk. És persze ott vannak a bevált gyakorlatokra vonatkozó példák, amelyek már évek óta működnek. Ezeket végrehajthatjuk egész Európában, és ez nem csupán a roma származású embereket érinti, hanem a leginkább peremre szorult csoportokat, a fogyatékkal élőket, az időseket, és a helyzetüket bizonyosan javítja majd. Örülnék, hogyha a bizottság bátor lenne, és a következő évben ezt a parlamenttel együtt végrehajtaná. Köszönöm. Thank you. Now, Madame Palop Palop. Most a GUEF képviseletében Madame Palop következik. Eh, muchas gracias. Köszönöm szépen. Mindenki szemére világos a helyzet. Ezt az idős személyek megtapasztalták a saját bőrükön, egyfajta uh, Dante pokla beli helyzeteket élve át. Hiányoznak az adatok. Uh, azt illetően, ami nem működött megfelelően, és hogy melyek voltak a rossz gyakorlatok Spanyolországban. Például a világjárvány kihatása még erősebb volt, mert privatizációs folyamat zajlott az egészségügy területén. Ez nagyon sok ember életének elvesztésébe került. A megszorítás szintén sok ember életet követelt több ezer idős személy vesztette életét, emiatt az idősek otthonában, az ö, ellátóosztályokon. Nagyon sok esetben zajlanak perek a közhatóságokkal szemben, mert nem bocsátották rendelkezésre a szükséges segítséget. Mit tesz tehát a bizottság? Mit tesz, hogy elkerülje a privatizációt a közegészségügyben? ez meg fosztotta az időseket. Utolsó hozzászólunk, Gemma asszony, egy perc van. Köszönöm, elnök asszony, biztos asszony igazgató úr. Én továbbra is felpanaszolom, hogy több mint 100 millió európai polgár, aki fogyatékkal él, a legsúlyosabban érintett a pandémia által benyújtottam egy szóbeli kérdést az Európai Bizottsághoz, és ott felpanaszoltam a súlyos magára hagyottsági helyzetet a fogyatékkal élő személyek esetében. Védelem nélkül hagyják magukra ö, nagy fertőzés veszélynek kitérve ezen személyeket, akik megkülönböztetést is tapasztalnak, és nem kapnak védőintézkedéseket, nem kapnak egészségügyi szolgáltatásokat. Az alapjogi ügynökség a havi hírlevelében felvetette részletesen, ezeket a súlyos emberi jogsértéseket ezen személyeknél. Az elsődleges sürgőség a fogyatékkal élőket kellene, hogy érintse a pandémia kapcsán. De ezek a kudarcok, a gazdasági kudarcok, amelyeket még a pandémia előtt elfogadtak sok európai országban, ezek csak a levéltárakban kerülnek, és ez csupán cinizmuson alapul, és egyesek jólétét szolgálja. Köszönöm. Now the floor goes to our... Köszönjük szépen. Offlyer úr kap szót, 5 percben, hogy válaszoljon a kérdésekre, és aztán majd Dali, biztos asszony, szintén 5 percben. Elsőként tehát Offlyer Tour. Parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm a tisztelt képviselőknek is. Jó néhány kérdés érkezett az idősekkel kapcsolatban, ezzel, ezzel kezdeném. Ahogy Manders úr kérdezte, hogyan lehet valahogy újra a társadalomba integrálni az időseket. Ezzel kapcsolatban fontos, hogy nem megoldandó problémaként kezeljük őket, vonjuk be őket a megoldás keresésbe, tekintsük őket partnernek. Egyelőre szerintem ez megoldatlan. Akár csak a románk esetében nem szabad megpróbálni megoldani a problémát az emberek helyett, hanem segíteni kell nekik megoldani azt maguknak. Az identitás különböző ö, részletei ö, hozzátesznek a problémához. Ugye gondolok itt a nők helyzetére, az idős nőknek általában a várható élettartamuk statisztikailag magasabb, és sokkal nehezebb helyzetük van, hiszen jellemzően sokkal alacsonyabb például a nyugdíjuk. Erre oda kell figyelni. Az utolsó dolog, amit mindenképpen el kell mondani, azzal kapcsolatban, hogy a Covid járvány hogyan érintette az időseket, a intézményi ellátás az idősek otthonában történő bezárás nem feltétlenül az legjobb megoldás erre, főként er, komolyan rávilágított erre most a COVID-19 járvány. Franz úrnak köszönöm a német bevált példát, megpróbáljuk ezt köz, közelről megvizsgálni. Az idősekre vonatkozó adatok a COVID kontextusában, nos ez ügyben azt kell, hogy mondjam, hogy 2020 során szerintem egész jól látunk ez ügyben. Ez egyébként szerkesztett formában elérhető a rendes havi kimutatásunkban országspecifikus adatokkal is készítünk. Minden egyes ilyen jelentésünk esetében például megjelent, mindig vannak adatok arra vonatkozóan, hogy az idősek helyzete hogyan alakul a járvány során. A privatizáció, illetve ennek kihatása a, a idősek jogaira. Nos, nem kérdőjelezzük meg e, ezt a, a privatizálás jogosságát, mégis hogyan lehet ezt úgy végrehajtani, hogy az alapvető jogok ne sérüljenek. Azt hiszem, hogy ezzel nagyjából a legtöbb felvetésre sikerült is reagálnom. Köszönjük szépen Authority úrnak, biztos asszonynak adom meg a szót, 5 percben parancsoljon, Dali asszony, öné a szó. Can, can you hear me now? Nem tudom, hogy most hallanak-e. Igen, parancsoljon, biztos asszony. Köszönöm szépen ezt az érdekes eszmecserét. ami az etnicizációt vagy a romák bűnbaknak, bűnbaként történő be Eh, állítását, illetően azt mondhatom, hogy van egy erre vonatkozó irányelvünk, amely határozottan tiltja az ilyen rasszizmus vagy diszkrimináció minden formáját, és jó néhány tagállammal szemben éppen ezért jogsértési eljárást is eh, nyitottunk, amikor úgy láttuk, hogy ennek, eh, erre szükség van. És ami a járványt illeti, minden tagállam mm, érintett szakminiszterének írtam, hangsúlyozva annak szükségességét, hogy a kiszolgáltatott társadalmi csoportokra vonatkozóan külön intézkedéseket hozzanak, különös tekintettel a roma kisebbségre. Ez a roma stratégiai keret, amelynek elfogadásáról már beszéltem, nos ebben hangsúlyozzuk a COVID-19 járvány aránytalan hatását az egyébként is nehéz helyzetben lévő roma kisebbségekre egy tanácsi ajánlásra vonatkozó ajánlás, illetve a bizottság által elfogadott keret alapvetően iránymutatást ad arra, hogy hogyan lehet működőképes nemzeti kereteket elfogadni, hogy a tagállamok jobban felkészültek legyenek hasonló válságokra a jövőben. Ami a jövőbeni stratégiát illeti a fogyatékkal élők jogaira, az erre vonatkozó konzultáció folyamatban van. Az ön felvetéseit feljegyeztük, az intézményi ellátásba való helyezés valóban nem feltétlenül a kívánatos megoldás, ezt megpróbáljuk beépíteni a stratégiába. A civil szervezetek bevonása a fogyatékkal élők érdekvédelmi szervezetének bevonása a döntéshozatali folyamatba ennek fontosságát nem győzöm eléggé hangsúlyozni. Még egyszer elmondom, hogy az új stratégia figyelembe veszi majd természetesen a járvány hatását. A következő ülésünkön majd részletesebben is beszámolok arról, hogy pontosan hogyan. Ami az időseket illeti, a járvány során a tagállami intézkedések azt a célt szolgálták, hogy a járvány eh, enyhítsék, felvették a harcot a járványjal szemben, ami sajátos módon sokak jogait sértette olyan szempontból, hogy a kórházi triázs vagy a tesztelés esetén a társadalmi elszigetelés, általában az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás tekintetében. A tagállamok nehéz helyzetben nem mindig jól reagálták ezt le, és felhívtuk a figyelmüket arra, hogy az idősek ellátása nem szenvedhet csorbát. Mert ez egy különösen kiszolgáltatott társadalmi csoport, A 65 év felettiek közel fele ilyen vagy olyan fogyatékkal él, éppen ezért itt a fogyatékkal élők jogainak védelme egyben az idősek jogainak védelme is, és a méltóságban függetlenül ö, foly, ö, folytatott élethez való jogot nem lehet sem a fogyatékkal élőktől, sem az idősektől megtagadni a mai modern társadalmam, főként a mai modern digitális eszközökkel. Ugyanakkor a társadalmi távolságtartás különösen nagy kihívás elé állít bennünket. Több tagállam igen komoly megszorító intézkedéseket vezetett be az idősek kapcsán. Ezek az intézkedések komoly kérdéseket vetnek fel az ageism tehát az kor alapján történő diszkrimináció kapcsán. finanszírozás rendelkezésre áll, hogy azt említettem, amit az ENSZ fogyatékkal élők jogaira vonatkozó kartájának végrehajtására is felhasználható, illetve van az úgynevezett Resilience Facility, amely az ilyen irányú befektetéseket eh, teszi lehetővé. Az új fogyaték fogyatékkal élők jogaira vonatkozó stratégia során ezeket a megjegyzéseket is megpróbáljuk figyelembe venni. Thanks to both of you. Köszönöm szépen, Dali biztos asszony, megköszönöm mind a kettejüknek. Azt hiszem, hogy a COVID-19 válsággal, illetve hát remélem is, hogy a COVID-19 válság nagyon sok tagállamot felébreszt majd, és nagyobb figyelmet fognak a kiszolgáltatott társadalmi csoportokra fordítani, a elszigetelten élő romáktól kezdve az időseken át a fogyatékossággal élőkig, és remélem, hogy intézkedéseket fognak hozni ezek a tagállamok, hogy segítsék ezeket a társadalmi csoportokat, és remélem, hogy nagyon ambiciózus stratégiákat fognak megvalósítani. Egyetértek Oflaherty úrral, amikor azt mondja, hogy ugye meg kell fel kell hagynunk azzal, hogy az emberek problémáit megpróbáljuk megoldani. Be kell őket vonni, és együtt, velük együtt kell javítani a helyzetet. Ezzel tehát ezt az eszmecserét lezárjuk, és a következő napirendi pontunkra térünk rá. Ez pedig Helena Dali biztos asszonyjal folytatott eszmecsere az UNCRPD stratégiáról, illetve Langenzipen asszony jelentési tervezetéhez benyújtott módosítások vizsgálata. Az UNCRPD egyezmény fényében a foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmód általános kereteinek létrehozásáról szóló tanácsi irányelv végrehajtása a téma. Először Dali asszonynak adom meg a szót 10 percben az Európai Fogyatékossági Stratégiáról, és utána pedig Langenzépen asszony kap majd szót 5 percre. Tehát először kezdjük a biztos asszonya, parancsoljon. Köszönöm szépen. Tehát a korábbi stratégia, amely 2010-től 2020-ig tartó időszakra vonatkozott, külső értékelésen esett át. Ennek az értékelésnek a végső eredményét tartalmazó jelentést a bizottsági munkadokumentummal együtt majdnem sokára megjelentetjük, a rendelkezésükre bocsátjuk. Ez fogja ugye lefektetni az új stratégia alapjait. A szolgálataink most dolgoznak a bizottsági közleményen az új stratégiáról, amely a 2020-tól 2030-ig tartó időszakot fogja lefedni a bizottsági szolgálatok a foglalkoztatási főigazgatóságban gyűjtik össze a visszajelzéseket, és ez bevett gyakorlat, hogy valamennyi bizottsági szolgálat visszajelzését figyelembe vesszük, összegyűjtjük. A fogyatékossági szempontokat minden politika területen meg kell jelentetnünk. Mainstreaminget kell végrehajtani konzultációt is végzünk. Nyáron zajlott a konzultáció első fordulója, és most pedig október-novemberben a második forduló zajlott le. Ez lehetővé tette, hogy részletesebben megvitassunk konkrét témákat, amelyek a stratégiához kapcsolódnak, tehát adott témák köré szerveztünk eszmecserét, mobilitás, részvétel, foglalkoztatás, készségek, társadalmi, szociális juttatások, szociális támogatás, minőségi oktatás, az egészségügyhöz és igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés, a jogok érvényesülése, az ENSZ egyezmény és ennek végrehajtása, ezek voltak a témák. A múlt héten volt a záró ülés a civil társadalom szervezeteinek képviselői részvételével. És nagyon hasznos volt a helyzet felmérése ahhoz, hogy előkészítsük az új stratégiát. Nagyon örülök annak, hogy a bizottság és a parlament nagyban egyetért már abban, hogy hogyan kellene előrelépjünk hogy a fogyatékossággal élők jogait még jobban lehessen érvényesíteni. Most pedig a jövőbeni stratégiáról azt szeretném mondani, hogy ez az UNCRPD valamennyi cikkét lefedi, és először is az emberi jogi megközelítést fogja alkalmazni a fogyatékossággal kapcsolatban. A bizottság ugye látta a szakbizottság szeptember 24-én elfogadott jelentéstervezetét. Annak az irányelvnek a fényében, amely a foglalkoztatással foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyelő bánásmód általános kereteinek a létrehozásáról szól, és természetesen a fogyatékossággal élőknek is joguk van a munkavégzéshez, ahogy ez az alapjogi karta 15-ös cikkében is szerepel, ezt mindannyian tudjuk. Az önök jelentés tervezete felhívja arra a figyelmet, hogy az állami szektorban növelni kell a kapacitást, illetve növelni kell a támogatást is ahhoz, hogy ezek a személyek beléphessenek a munkaerőpiacra, és maradhassanak is. A bizottság minden útmutatást és támogatást megad a tagállamoknak, hogy a foglalkoztatási, a közfoglalkoztatási szolgáltat, szolgáltatásaikat erősítsék, és a bizottság abban is támogatja a tagállamokat, hogy a fogyatékossággal élő személyek a megfelelő készségeket megszerezzék, amelyek segítségével dolgozhatnak, részt vehetnek a társadalom életében, önállóan élhetnek. És nagyon fontos, hogy javítsuk a fogyatékossággal élők hozzáférését a munkaerőpiachoz, ehhez pedig az ő igényeikhez kell alkalmazkodni. Az oktatásra is oda kell figyelni, a készségekre is. Tudjuk, hogy a tagállamoknak milyen az oktatás politikája, az a véleménye a bizottságnak, hogy az inkluzív minőségi oktatást kell megvalósítani, és ennek minél korábban, a lehető legkorábban kell elkezdődnie az élet során. Vannak más kötelezettségvállalások is, amelyeket az egyes államok vállaltak magukra, vagy a civil szervezetek. Például az egyik prioritás az lenne, hogy legyen egy, például a fogyatékossági kártya, legyen egy elismert státusz. A fogyatékossági kártya ennek lenne az egyik eszköze. A független életvitel megvalósítása is egy prioritás, hogy mindenki szabadon megválaszthassa, hogy hol, kivel kíván élni, és a szolgáltatásokat ők is meg kell, hogy kapják. Nem szabad, hogy a fogyatékossággal élők elszigetelődjenek, marginalizálódjanak, és ebben is segítjük a tagállamokat a társadalom valamennyi területén segíteni kell őket, hogy aktívan részt vehessenek a társadalmi életben. Az információhoz való hozzáférés is nagyon fontos, különösképpen azokkal, akik intellektuális fogyatékossággal küzdenek, ezen is dolgoznunk kell tehát a fogyatékossággal élők azon jogát is meg kell, hogy erősítsük, hogy részt vegyenek a politikai életben, tehát hogy szavazhassanak, sőt választásokon indulhassanak. A következő európai választás ugye a 2024-es évben lesz kiváló alkalom arra, hogy mindezt valóság, a valóságban is megvalósítjuk, és az Unió támogassa azokat a tagállamokat, eh, amelyek az európai parlamenti választások során azon igyekeznek, hogy a szavazásban valamennyi fogyatékossággal élő részt vehessen, illetve hogy ők indulhassanak is jelöltként. Hiszen e, a politikai életben való részvétel is e, nagyon fontos. Keményen kell tehát dolgoznunk azon is, hogy a környezet fizikailag és virtuálisan is, az interneten is hozzáférhető legyen mindenki számára. A fogyatékossági kérdéseket tehát úgymond mainstream módon meg kell jelenteni, jelentetni valamennyi EU-s politikában. És az UNCLPD-t végre kell hajtani, ahogy arra az Európai Parlament is felhívja a figyelmet állásfoglalásában, amelyet júniusban fogadott el a fogyatékossággal élők jogaira vonatkozóan, ugye ezeket a jogokat végre kell hajtani, és a stratégiánknak ez is az egyik eleme lesz. Az UNCRPD lesz gyakorlatilag az iránytünk a következő tíz évre a megbélyegzéssel szembeni küzdelem, a sztereotípiák, előítéletek megváltoztatása is nagyon fontos, a szegénységgel, a diszkriminációval szembeni küzdelem szintén prioritás, és a bizottság a tájékoztatási munkát is komolyan veszi minden szinten, minden szereplővel együttműködve, a parlamenttel együtt is, hogy a sikerre vigyük azt a kezdeményezést. Köszönöm szépen! Megköszönöm, biztos asszony, a beszámolót, és most Langenzépen asszony következik, mert ő a jelentéstervezetünk előadója, parancsoljon. Dear Chair, dear colleagues. Kedves elnök asszony, kedves kollégák, azzal kezdem, hogy szeretettel köszöntöm a vendégeket, köszönöm Dália asszony, és köszönöm Ofleherti úr is a részvételt, köszönöm a tájékoztatást a helyzetről, köszönöm a beszámolót, a következő stratégia előkészületeiről és ennek a különböző aspektusairól. Tavaly decemberben a zöld frakció képviseletében állásfoglalást kértem a stratégiáról, mert úgy gondoltam, hogy nagyon fontos az, hogy a parlament a kívánalmairól tájékoztassa az Európai Bizottságot, hogy folytatódjon a mostani stratégia, illetve hogy kifejezzük, hogy a tartalmára vonatkozóan mit szeretnénk ebben látni. Ezt az állásfoglalást a plenáris csak júniusban tudta elfogadni a koronaválság miatt. De ezt hivatalosan már elküldtük áprilisban önnek a hivatalba. És nagyon örülünk annak, hogy termékeny talajra hullottak a parlament kérdései, kérései, és egy figyelembe veszik a parlament véleményét a következő stratégia kidolgozásában. Kedves biztos asszony, kedves kollégák, kedves Helena Dali, a fogyatékossággal élők még mindig ott tartanak, hogy a legalapvetőbb emberi jogaikkal eh, nem tudnak élni az Európai Unióban, annak ellenére, hogy a tagállamok ratifikálták valamennyien az ENSZ fogyatékossággal élők jogairól szóló egyezményét. Ez a szomorú valóság. Ugyan közösen elfogadott értékek eh, alapján eh, dolgozunk és élünk, a fogyatékossággal élők továbbra is igen átfogó és szisztematikus jogfosztottságot tapasztalnak. Említhettem az oktatást, az igazság ügyhöz való hozzáférést, a szexuális és reproduktív jogokkal való élést, a közlekedéshez való hozzáférést, információhoz való hozzáférést, és ezen kívül még a visszaéléseket és az erőszakot is meg kell, hogy említsem az ő irányokban. Több ezren kell még intézményi keretek között lakjanak, rossz körülmények között, ahol a járványnak sokkal inkább áldozatául esnek, mint mások. Nagyon sokan nem tudják azt a jogukat érvényesíteni, hogy dolgozhassanak, pedig több nemzetközi emberi jogi dokumentum és karta létezik, amely ezeket a jogokat felsorolja több millióan szenvednek a szegénységtől és a társadalomból való kizártságtól, és többen hajléktalanok. És rengetegen tapasztalják azt is, hogy megtagadják tőlük a társadalmi életben való részvételt. Tehát az a határozott meggyőződésem, hogy átfogó és ambíciózus stratégiára van szükség, és ne válogassunk, hanem minden rendelkezést hajtsunk végre az ENSZ egyezményből. Milyen stratégiára van szükségünk? Olyanra, amelynek ambiciózusak a célkitűzései, határozott az időbeosztása, és az EU-s politikákba integrálódik, illetve a tagállami szinten is megjelenik. Konkrét kihívásokra adjon választ, amelyekkel a fogyatékossággal élők szembenéznek, akik a diszkriminációt szenvedik el. Mi a fogyatékossággal élők ugyanolyanok vagyunk, mint mások. És közöttünk is vannak férfiak, nők, az LGBT közösség tagjai és mások, és mindenki megtapasztalja ezt a diszkriminációt, amely nem maradhat szó nélkül. Olyan stratégiára van szükség, amelyet alkalmazni lehet az új politikákra is, és az új helyzetekre is, mint például a COVID-19 válság most. Célzott intézkedéseket kell foganatosítani, hogy a kihívásokra választ tudjunk adni, és hogy végre megszűnjön az a folyamatos jogfosztottság, illetve azok a folyamatos jogsértések, amelyeket a fogyatékossággal élők megtapasztalnak a képviseleti szerveink erről beszámoltak, és őket is be kell vonni a konzultációba, amelyet a bizottság folytat. Tehát a fogyatékossággal élők jogait szisztematikusan be kell építeni minden Európai Uniós politika területre. Különös figyelmet kell fordítani az erőszakra is. Az Európai Unió külpolitikájára is szeretnék kitérni, és egyébként a végéhez érek. Itt is meg kell jelennie ezeknek a szempontoknak, és nagyon sürgős, hogy a javasolt horizontális diszkrimináció ellenes irányelvet elfogadják. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, Langenzépen asszony, most pedig az első kérdéskör következik, és a válaszok. Minden kérdezőnek mondom, hogy kettő percet kapnak a kérdések feltevésére. A néppárttal kezdünk, és Kósa úr következik. egy kívánok mindenkinek! Először szeretném megköszönni az eddigi hozzászólásokat. Engedjék meg, hogy egy röviden azért reagáljak a jelentésre, amit Rangenzi Penny asszony készített és ahhoz beérkezett módosítók alapján úgy látom, hogy nagyon jó szöveg fog születni. Bízom a jelentéstevő asszony szakértelmében, hogy jó kompromisszumokat fog javasolni, és én készen állok az együttműködésre. Amiben pedig Dali biztos asszony által ismertetett főpontokat illeti, azt gondolom, hogy nagyon fontos az új stratégia ne csak összefoglalja az elmúlt tíz évben történteket, hanem új iránymutatást nyújtson, hogy mit kell tennünk a következő tíz év során. Milyen egyetértek számos megjegyzéssel, amiket eddig hallottunk. Amit fontosnak tartok, hogy a politika érvényesítés és a nyomonkövetés, hogy ezeket erősítsük meg. Amikor azt mondom, hogy erősítsük meg, akkor azt úgy értem, hogy megfelelő pénzügyi forrásokra van szükség a 2020 utáni stratégia végrehajtásához is, és a nyomonkövetéshez is. Fontosnak tartom a fogalmak tisztázását, különös tekintettel a fogyatékosság fogalmára is. Emellett az iránymutatásra van szükség különböző szolgáltatások kapcsán. Egészségügy, oktatás, tömegközlekedés, lakhatás, kultúra, sport, vagy egyelő hozzáférés biztosításához nem szabad elfelejtenünk, hogy a legjobb jogszabály is csak, akkor, csak olyan jó, mint a végrehajtása. Ezért a tagállamoknak teljes körülön végre kell hajtani, és folyamatosan ellenőrizni kell az összes akadálymentesítési szabályozást. Ehhez ez a stratégia nagyon jó iránymutatást ad, és bízom abban, hogy ambiciózus lesz ez a stratégia. Köszönöm. Thank you very much, Mr. Kosha. Now, S&D, Mr. Köszönöm szépen Kósa úr, Rangel úr, következik a szocialistáktól. Monsieur Angel, veuillez cliquer sur speak. Angel úr, kérem nyomja meg a speak gombot. Does it work now? So I want to thank... Most működik? Köszönöm szépen a biztosnak, hogy itt van velünk, és hogy figyelembe vette a szeptemberi jelentésünket, ahogy Kosedem is mondta, biztos vagyok benne, hogy a módosítókkal kompromisszumra tudunk jutni. Köszönjük Katrinnak, olyan jó a kiinduló alap, hogy nincs nagyon sok munkánk. Látjuk, hogy a fogyatékkal élők helyzete milyen rossz a munka, hoz jutás terén láthatjuk, hogy kevesebbet keresnek, tehát a bérbeli különbségek is sajnálatos módon megmaradnak. Ahogy Katrin is mondta, egy nagyon erőteljes fogyatékossági stratégiára van szükség. Ami az adatokat illeti, az adatgyűjtés szerintünk nem kielégítő, a fogyatékkal élő problémáira így nem látunk rá, főként az intézményi ellátásban részesülők tekintetében nem rendelkezünk elég adattal. Mi az Európai Parlament részéről az UNCRPD kiegészítő jegyzőkönyvének elfogadását sürgetjük az isztambuli egyezmény Szintén említettem, milyen fontosak az adatok, a jobb végrehajtást szeretnénk, illetve az uniós jogszabályok akadálymintisítési szabályok jobb végrehajtását szeretnénk. Jó volt azt hallani, az Európai Bizottság számára is fontos ez a stratégiában, és többször felszólítottuk már a tanácsot arra, hogy a horizontális antidiszkriminációs irányelv ügyében a padhelyzetet végre szüntessék meg. Remélhetőleg ez a stratégia alkalmat ad arra, hogy a meglévő problémákra megoldásokat találjunk. Van egy pár kérdés kérdésem az első. A fogyatékossági napirend értelmében hogyan kívánják segíteni a munkához jutását a fogyatékkal élőknek, illetve a szegénységben élők a szegénység nagyon nagy probléma a fogyatékkal élők esetében, hogy mit kívánunk tenni ez ellen. Nyilván ez összefügg az előző kérdésemmel. A fogyatékkal élők kártyáját, az úgynevezett fogyatékossággal élő kártyát élőkártyáját nem csak a szórakozásra kívánjuk bevezetni, milyen más célokat szolgálna ez. Fontos az, hogy a fogyatékkal élő státuszát Európa szerte kölcsönösen elfogadjuk, és sokat segítene neki. Köszönjük szépen a Renew nevében, uh, Madame Maxela. Thank you, uh, Mrs. Chair, dear Commissioner. Köszönöm szépen, kedves kollégák! Az elmúlt év során jó néhány jogszabályalkotási sikert könyvelhettünk el, amelyek a fogyatékkal élők jogait kívánták segíteni, javítani. A fogyatékkal élők érdekvédelmi szervetei, szervezetei sokat tettek ennek érdekében. Sajnálatos módon a fogyatékkal élők mindennapi valóságát nem mindig tükrözik a különböző jelentések, éppen és stratégiák, éppen ezért megfelelő adatgyűjtés nélkül nem tudunk javítani a helyzeten. Nem könnyű ez, mégis ezen a téren komoly javulást kell elérnünk. A fogyatékossági stratégia ö, elengedhetetlen előfeltétele az adatgyűjtés javítása hogyha valóban nagy, szeretnénk, hogy a fogyatékkal élők nagyobb számban vegyenek részt a munkaerőpiacon, hiszen ott jelenleg jelentősen alul reprezentáltak, és szeretnénk javítani a helyzetükön és kiemelni őket, sokukat a szegénységből, akkor tovább kell mennünk, mint a jelenlegi jogszabályok, amit lehetővé tesznek. Nem csak a munkaerőpiaci intézkedésekre, hanem oktatási, képzési intézkedésekre is szükség van gyorsul a digitalizáció, illetve a digitális átállás elindult, ezért nagyon fontos, hogy a fogyatékkal élők igényeit is szem előtt tartsuk ezen folyamatok során. Ezer számra jönnek létre új munkahelyek a digitalizációnak köszönhetően, ezek közül hányat kapnak a fogyatékkal élők, vannak-e kvóták, illetve hogyan segítjük a fogyatékkal élőket abban, hogy ezen új digitális munkahelyeket elfogalhassák, ezekhez hozzáférjenek. Hogyan kívánjunk a fogyatékkal élők jogait mainstreamelni, minden egyes jogszabályba beépíteni, stratégiába, jelentésbe, ami az uniós intézményeknél készül. Ez az igazi mainstreaming. Ezért biztos asszony meggyőződésem, hogy minden intézményben egy ilyen fókuszpontot kellene létrehozni a UNCRPD igen komoly mandátumot ad nekünk arra, hogy valamit tegyünk, nem szabad elszalasztanunk ezt a lehetőséget. Köszönöm, hogy felolvashattam hozzászólásomat. Köszönjük szépen Maxová asszonynak, Zsemé asszony az ID frakció nevében. Oui, mes Kedves kollégák, nyilvánvaló, hogy itt az Európai Fogyatékosság és héten nagyon fontos, hogy foglalkozunk ezzel a kérdéssel. Hogyha megnézzük ezen személyek mindennapjait, akkor láthatjuk a megkülönböztetést, az elnyomást, és nem szabad elfordulnunk a vodin nehézségek vagy szenvedések elől, amiket ők, amik őket sújtják. A hozzáférhetőség, az akadálymentesség egy nagyon fontos probléma, ugye itt a járdák, a liftek, a tömegközlekedés használata jelenthet problémát. Itt a vállalatnak nagyobb lehetőségei vannak a munkaerő felvételére, hogyha ezek a kérdések megoldódnak. A Franciaországban 2,7 millió embert érint ez a problémakör. Hogyha egy kicsit felgyorsítjuk a dolgokat, akkor jobban járunk. Nagyon nagy a munkanélküliség ráta a körükben, de az első akadály a vállalatoknál a Front itt ugye az alkalmazkodás hiányáról van szó, a képzés esetében nagyon sok tennivaló van, rengeteg, túl sok, mert nagyon messze vagyunk attól, ahol Svédország vagy Ausztria tart, tart ahol is száz százaléka a fogyatékossággal élő személyeknek munkával rendelkezik. Nem szabad ideologizálni ezt a problémát, nézzük meg a bevált gyakorlatokat tagállami szinten, vegyünk példát olyan országokról, amelyek hatékony politikákat alkalmaznak. Ne Brüsszeltől várjuk a dolgok megoldását, mert Flaherty úr a tagállami megközelítés igenis működik, méghozzá ideológia mentesen. Mindezt akartam csupán elmondani, köszönöm a lehetőséget. Continue with ECR, Madame de la Pisa. Az ECR részéről de la Pisa asszony következik. Madam, uh, we can't hear you. Nem halljuk Önt, asszonyom, mondja az elnök. Maybe your microphone is muted. No. Lehet, hogy le van némítva a mikrofonja, nem most halljuk. No. I refresh. Yes, now we can hear you. It's okay. Most halljuk Önt, rendben van. Now? Is that right now? Sorry? Yes, we can, can hear you. Can you hear me? Yeah, okay. Thank you very much. Querida comisaria Dali, la preocupación de la comisión... Dali biztos asszony, a fogyatékossággal élő személyeket illetően létezik egyfajta fatalista elképzelés, hogy minden rosszul működik, de ez nem igaz, nagyon sok eredményt elértünk, amire büszkék lehetünk Spanyolországban. Csak a megkülönböztetésről beszélnek, viktimizálva az egész közösséget, azt mondvá róluk, hogy sérülékenyek. Szinte konfliktusba helyezve őket a társadalom többi részével vagy a családdal. legyen a magatartásunk természetes, és tekintsünk a jövőbe reménykedve. Ezt az irányelvet módosítani akarják, és ez nyugtalanít minket, ez csapda helyzetet eredményezhet. Egy munkában eltöltött élet után nem veszik számításba azt a tényt, hogy a fogyatékossággal élő emberek is nagyon eltérőek. Tehát csupán a foglalkoztatásra összpontosítani elhibázott. Különböző opciókat kell létrehozni. Itt bírságokról esik szó a tízes pontban, ahol is védett munkavállalókról szólnak. Itt különböző típusú védett munkavállalók vannak. Aztán ott vannak a speciális foglalkoztatási központok, amelyek támogatással rendelkeznek. De hogyha az összes védett munkavállalót egy kalap alá helyezzük, ez elibázott, hiszen különbözőek az igényeik. Köszönjük szépen. Pereira asszony a GUE nevében az utolsó kérdés feltevő parancsoljon. Mint obrigada, presidente. Köszönöm. Elnök asszony köszönetet mondok a biztos asszonynak is, és a jelentéstevő asszonynak a végzett munkáért. A fogyatékossággal élő személyeknek jogok van az önálló életvitelre, és a digitális vagy fizikai akadálymentességhez is. Olyan szolgáltatásokra van szükségük, amelyek lehetővé teszik a jó életminőséget, olyan intézkedésekre, amelyek lehetővé teszik beilleszkedésüket a munkaerőpiacra, hogy ott jogokkal tudjanak élni, méltóságuk legyen, az oktatáshoz, a képzéshez joguk legyen, észszerű alkalmazkodásra van szükség, és megfelelő munkaidőre, amely megfelel a fogyatékossággal élő személyek igényeinek javítani kell a hozzáférést a középületekhez, az épületekhez általában, a közlekedéshez, tehát akadálymentesíteni kell, mindenki szemre képzést kell nyújtani, otthoni segítségnyújtást, ápolási szolgáltatásokat nyújtó központot kell létrehozni a, hál- a világhálón. A jelentéstevő és az elnyék jelentéstevők jó munkája lehetővé teszi a remek jelentés kialakítását. És mindenféleképpen szolidáris és befogadó javaslatokkal kell élni. Lenne egy közvetlen kérdésem a biztos asszonyhoz, vajon az Európai Bizottság hajlandó-e konkrét javaslatok ösztönzésére, amelyeket megfelelő forrásokkal is ellátnak? Így például ez a hálózat, amely a szolgáltatásokat nyújtaná, ez mindenféleképpen használra válna az érintetteknek. Thank you very much. Now the floor... Köszönjük szépen. Dali biztos asszony kapja meg a szót. 5 perce van, hogy válaszoljon a feltett kérdésekre, parancsoljon. Rendben. Megpróbálok akkor válaszolni, az, amennyire tőlem telik az összes feltett kérdésre. szeretnénk, hogyha az ENSZ egyezményt, a fogyatékkal élők jogairól szóló ENSZ egyezményt minél teljesebb mértékben végrehajtaná és alkalmazna minden tagállam. Ebben próbáljuk őket segíteni. Ami az interszekcionalitás kérdését illeti, egyenjogúsági stratégia nem lehet teljes anélkül, hogy ezt az elvet, az interszekcionalitás elvét magában foglalná. Senki sem hasonlít egy az egyben egy másikra, nem vagyunk egyformák, és a fogyatékkal élők sem alkotnak egy homogén csoportot. Bármilyen emberek bármely csoportjára igaz ez, ez ezek a csoportok sohasem homogénak. Ezért tehát ez ö, olyan fontos az interszekcionalitás elve. De ahogy a LGBTI stratégiában is, a nemi esélyegyenlőségi stratégiában, a fogyatékkal élőkre vonatkozó stratégiában egyaránt megjelenik ez az interszekcionalitás, hiszen a stratégiák akár csak az érintett társadalmi csoportok átfedésben vannak, ezért fontos, hogy ezek a stratégiák is átvegyék részben egymást, vagy inkább úgy fogalmaznék, hogy a stratégiák is kommunikáljanak egymással. Függetlenül tehát attól, hogy melyik társadalmi csoportról beszélünk, az adott csoportokhoz tartozók külön-külön is eh, másak és másak, eh, mások az igényeik, ezért számunkra is egyértelmű az interszekcionalitás elvének alkalmazása. A független élethez való jog az intézményekből, az intézmény ápolásból vagy ellátásból való kilépéshez való jog, kötelmítették ezzel teljes mértékben egyetértünk. Erről beszéltünk mi már, nem kell erről minket igazából meggyőzni. a de institún, az intézményből való kilépés segítése éppen ezért visszatérőnként megjelenik ebben a stratégiában is. A stratégia ennek a folyamatnak csak egy apró kis részletét képezi. Ami a foglalkoztatást illeti, és közben megszakadt a biztos asszony, tehát a fogyatékkal élők munkaerőpiaci részvételének javítása célunk, egy befogadó munkaerőpiacot szeretnénk Európában megvalósítani, éppen azért, mert a társadalom, többségi társadalom számára is fontos, hogy a fogyatékkal élők készségei, tudása ne sikadjon el, ezt ki tudjuk használni, és ki kell használnunk. Éppen ezért a független élethez való jog és a munkaerőpiac részvétel e tekintetben is szorosan összefügg. a fogyatékkal élők kártyája kapcsán. Látom ennek az előnyeit, hogy ez milyen előnyöket kínál, és azt is látom, hogy ez miért tűnik jó ötletnek, nem is zárkózunk el ettől. Megpróbáljuk ezt majd a stratégiában is tükrözni, és hangsúlyozom, azt, hogy a fogyatékkal élők jogai irányából történő megközelítés lehet csak a célra vezető. A fogyatékkal élők szabad mozgáshoz való jogát Európa szerte sem sikerült még teljes mértékben megvalósítani. Erre oda kell figyelnünk a stratégiában is. Az uniónak koordinált fellépéssel kell eljárnia, ezért az előttünk fekvő stratégia, amiről beszélünk, ennyire fontosak, hiszen az egyik fő akadálya a szabad mozgásnak nem más, mint a jogszabályi különbségek, amelyek még megvannak, fennállnak a tagállamok között. A diszkrimináció ellenes irányelv ügyében pedig a tanácsban minél hamarabb ki kell mozdulnunk a jelenlegi padhelyzetről. Elnézést mondja az elnök, meg kell, hogy szakítsam, be kell jelentenem ugyanis, hogy ezennel lezártuk az első szavazási kört, a második szavazási kört pedig holnap 11.30-kor fogjuk kezdeni, és 1215 ig tart majd. Most kezdődik majd a második kérdéskörnél tartunk, nagyon rosszul állunk az idővel, e könnyen előfordulhat, hogy a tagállamok, a, a tolmácsok magunkra hagynak bennünket, hiszen lejár a mai munkaidejük, 3 eh, hétkor, sajnálom, de ha mindenki, senki sem tartja be a hozzászólási eh, idejét, akkor ez előfordul, Mindenkinek egy percet adok, kérem, hogy tartsa magát az egyperces hozzászólás idehez. Kriporopoulos úr, parancsoljon öné a szó. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt biztos asszony. A fogyatékossággal élők a foglalkoztatásban nagyon sok nehézséggel küzdenek, pedig a foglalkoztatottság révén hasznosnak, boldognak érezhetik magukat és kiteljesedhetnek. Az az igazság, hogy mindenki szeretne karriert befutni és megkeresni a kenyerét. Ez a fogyatékossággal érőkre is igaz, nem hobbiból akarunk dolgozni. És jogunk van ahhoz, hogy valódi munkahelyünk legyen. és a jelenlegi helyzet a munkaerőpiactól, illetve a munkalehetőségektől sajnos kizárja, elzárja a fogyatékossággal érőket. Aggaszt engem az, ahogy a társadalom erre tekint. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig Gabriele Bischoff következik a szocialistáktól. Egy perce van. Köszönöm szépen, elnök asszony. Kedves Katrin, kedves biztos asszony, nagyon rövid leszek. Azt gondolom, hogy ugye már említették is, az elvárások, az elmélet és a gyakorlat közötti különbséget. Két kérdésem van, és számomra ez nagyon fontos. A foglalkoztatás, illetve a minimál bérek kérdése. A valóság az még mindig az különösképpen nagyon sok workshopon eh, tapasztaljuk ezt, hogy eh, nem, eh, sokan nem kapják meg még a minimálbért sem. Nagyok az elvárások, és kérdezem, hogy ezzel mit kíván kezdeni a bizottság. A javaslatban már láttuk, a minimálbérrel kapcsolatos javaslatokban még megvannak a mentességek. A második kérdés. Nagyon nehezen tudjuk elmagyarázni azt, hogy miért van ilyen sok uh, európai projekt és az európai fogyatékossági kártya még mindig nem működik minden tagállamban, még mindig nincs egy olyan, amely az egész EU-ban működhetne és elfogadott lenne. Mit gondol biztos asszony, mikor tudunk ide eljutni, hogy minden 27 tagállamban ugyanolyan jogok, ugyanaz a kártya, és nincs diszkrimináció. Köszönöm szépen Bischoff asszonynak, most pedig Ászelelni asszony következik a Rinyó frakcióból not connected. Nem csatlakozott hozzánk, úgyhogy akkor folytatjuk a következő hozzászólóval, Helmut Goiking az ECR-től. Ja, schönen guten Tag. Moment. Üdvözlök mindenkit. Hallanak engem? Yes, we can see you and hear you. Halljuk és látjuk Önt. Yes, sir, we can see you. Okay, Sie können mich auch hören? Hallanak is? Yes, we can hear you, sir. Okay. Halljuk Önt, uram. Rendben, köszönöm. Nos, először is köszönöm eh, a jelentést. Azt hiszem, hogy egyetértés uralkodik azt illetően, hogy a fogyatékossággal élő személyek Európa sokszínűségéhez és az emberi élet sokszínűséghez tartoznak ugyanakkor eltérően kezelik őket az egyes országokban. Itt keretfeltételekre van szükség, amelyek a munkához, a foglalkoztatáshoz, a képzéshez való jogokat biztosítják, a mobilitást is, a mobilitás szabadságát, azt, hogy részt tudjanak venni társadalmunk életében. Rövid kérdésem a biztos asszonyhoz, hogy egyetérte azzal, hogy európai szinten ezeket a keretfeltételeket egységesíteni kell, és mindenféleképpen ambuláns kezelésre van szükség. Ez teszi lehetővé a fogyatékossággal élő emberek komplet részvételét. Nagyon sok mindent tudnék mondani, de az egy perc az nagyon rövid. Köszönöm szépen. And the last speaker would be Madam Gemma. Köszönöm az utol- utolsóként Gemma asszony szólt. Tessék önni a szó, mondja az elnök asszony. Köszönöm, elnök asszony. Jól tudjuk, hogy az egyelő bánásmód irányelve a foglalkoztatás területén csak részben fedi az ENSZ egyezményt, ahogyan azt is jól tudjuk, hogy a fogyatékossággal élő személyek továbbra is rendszeres jogsértéseket élnek meg, köztük azt, hogy teljes mértékben részt vegyenek a munkaerőpiacon. Nagyon fontos, tehát teljes mértékben integrálni a fogyatékkal élő személyek jogait a jogi keretben, amely a munkajoggal foglalkozik. A megkülönböztetés, a nemi megkülönböztetés szeretném középpontba helyezni, amely egy nagyon súlyos, sokszorosító hatással rendelkezik. A fogyatékossággal élő nők, leánygyermekek többszörös megkülönböztetés áldozatai, ez akadályozza az emancipációt emancipációjukat és az alapvető jogaik gyakorlását. Ez különböző veszélyekkel is jár, különösen a vészhelyzeti időszakban ezek kiélesedtek, és ezt kezelni kell, meg kell oldani, mégpedig rendkívül sürgető jelleggel kell megtenni mindezt. Köszönöm. Uh, Köszönöm szépen. Most akkor meghallgatjuk a biztos asszony válaszait a kérdésekre. Remélem biztos asszony még mindig működik a kapcsolat, és 5 percet tudunk önnek biztosítani a kérdések megválaszolására. Köszönöm szépen. Az első kérdéssel kapcsolatban a következőket tudom mondani, ugye a minimálbér. Igen, a minimálbért tiszteletben kell tartani. Itt nem lehet kivételt tenni, tehát ezt végre kell hajtani. A fogyatékossági kártyával kapcsolatban látjuk, tisztában vagyunk ennek az előnyeivel. Azt kell megvizsgálni, hogy hogyan lehet ezt részletesen végrehajtani. A, az állampolgároknak ez akkor is az előnyére vágy, válik, hogyha a betegellátásban érintettek. És én tényleg köszönetet szeretnék önöknek mondani, mert ez egy nagyon fontos lehetőség az eszmecserére. Tudják, hogy én nagyon elkötelezett vagyok, és olyan stratégiát szeretnénk végrehajtani, amely az UNCRPD egyezmény valamennyi cikkejét végrehajtja, és hogy a fogyatékossággal élők ugyanolyan helyzetben lehessenek valamennyi tagállamban. Az elmúlt hónapokban Folyamatosan, ahogy már említettem, konzultáltunk az érintettekkel, és a következő tanácsülésen is felkerül ez a téma a napirendre, és decemberben pedig az illetékes miniszterekkel fogunk eszmét cserélni. Az az én célkitűzésem, hogy a fogyatékossággal élők jogaival foglalkozó stratégia valóban döntő hatást gyakoroljon a foglalkoztatásra és a jólétére ennek a csoportnak. Tehát a stratégia ezt fogja célozni, hogy a foglalkoztatást növeljük, és hogy szüntessük meg ezt a szakadékot a munkaerőpiacon. A fogyatékossággal élők is hatalmas potenciált jelentenek, tehát a munkaerőpiacnak ezt ki kell használni, tisztességes munkát biztosítva. Ami az inkluzivitást illeti, ez is a stratégia középpontja, a szabad mozgás joga megerősítendő, és nagyon keményen fogok dolgozni ezért. Előre kell haladnunk a diszkrimináció elleni küzdelem terén is az egész Európai Unióban, és továbbra is folytatjuk a munkát annak érdekében, hogy mielőbb elfogadjunk egy horizontális diszkrimináció ellenes irányelvet, hogy megvédjük a fogyatékossággal élők jogait az élet valamennyi területén. Mindent meg fog tenni a bizottság, amit csak kell, hogy ezt a célt elérjük. Van több horizontális kérdés, ugye a monitoring, a stratégia végrehajtásának a monitorozása, az rendszeres adatgyűjtés, a kvantitatív, kvalitatív bizonyítékok és adatok összegyűjtése, a interszekcionalitás, tehát hogy a stratégia minden szakasza megvalósuljon, illetve az, hogy a többi EU-s intézménnyel új módokon dolgozzunk. Mindez szükséges ahhoz, hogy az egyezményt teljes mértékben, teljes egészében végrehajtsuk. Az EU-nak kell jó példával élen járni az egyezmény végrehajtásában. És persze a folyamatos konzultációt is biztosítani kell, a párbeszédet garantálni kell, a fogyatékossági szervezetekkel. Én Megismétlem, hogy valamennyi javaslatukat feljegyeztem, és ezeket beépítjük a stratégia tartalmába, és még egyszer nagyon köszönöm. Köszönöm szépen, biztos asszony, mondja az elnök, és most pedig zárszóra visszaadom a szót az előadó asszonynak, Langenzépen asszonynak parancsoljon. Yeah, dear Helena, dear... Kedves Helena, kedves kollégák! Kedves elnök asszony, köszönöm, hogy meghallgatták a javaslatot. Az Európai Unióban mindannyian pozitív változásokat szeretnénk. Annyit mondhatok el, a fogyatékkal élő nők és lányok talán a legkiszolgáltatottabbak a társadalomban. Ami pedig a szenvedést illeti, a fogyatékkel élők nem szenvednek, nem erről van szó. A társadalomban való teljes jogú erről beszélünk. Itt nem arról van kérdés, hogy ezt akarja valaki eh, a társadalmi befogadás nem azért fontos, mert ezt valaki akarja, ez egy alapvető emberi jog, ezt ne felejtsük el. Kósádon, Mark Angel, Maxova, Stefani Zamberi, Madriata, Margarita Delapisa, Zandra Pereira, mindenkinek köszönöm a módosítóit. 35 együtt működünk, együtt dolgozunk, biztos vagyok benne, hogy a jelentés az együttműködésünknek köszönhetően kiváló lesz. Még egyszer köszönöm a magam részéről, még egyszer köszönöm a segítségüket, a támogatásukat, az együttműködésüket. Kedves kollégák, kedves Helena, köszönöm. Thank you very much to all of you. Uh, this was everything on our uh, today's uh, agenda. I want to thank uh, to the people from the secretariat and technicians and interpreters and everybody who made this possible. And the next meeting of the EMPO A foglalkoztatásügyi szakbizottság következő ülése november 30-án kerül megrendezésre, 4 óra 45 perckor itt Brüsszelben. Köszönöm szépen mindenkinek, és további jó estét kívánok!